Kedves barátaim, meg szeretném mindenkinek köszönni. Az európai parlamenti képviselőtársaimnak, és mindenki másnak, az Európai Bizottság képviselőinek, az Európai Tanács képviselőtében itt lévőknek, a Lengyel Parlament eljövő képviselőinek, az Európán kívüli jelenlévőknek azért, hogy eljöttek ma Azért találkozunk itt, azért vagyunk itt együtt, hogy megemlékezünk arról a 96 emberről, akik tragikus halálban haltak meg szombaton, Smolenskben. Közöttük volt a lengyel egy új tagállam, egy EU tagállam elnöke, és 18 parlamenti képviselő, a nemzeti parlament képviselői, akiket demokratikusan választottak meg. Először is a családokra gondolunk, azokra, akiket az áldozatok maguk mögött hagytak. Számtalan, számlálhatatlan támogató üzenetet kaptam egyrészt európai parlamenti képviselőtársaimtól, az Európai Bizottság tagjaitól, az Európai Tanácstól, nagykövetektől, az európai intézmények adminisztrációjától, a munkatársaktól, újságíróktól, és Európán kívül is számtalan forrásból. Ezek az üzenetek nekem és hazámnak is talán erőt adtak a nehéz pillanatban, nagyra értékelem a támogatást, és büszke vagyok, büszkék lehetünk arra, ahogyan az én nemzetem reagált az eseményekre. Példátlan katasztrófa sújtotta országomat. Úgy haltak meg honfitársaim, hogy a hazájukat szolgálták. És azon sok ezer lengyel tisztre emlékeztek, akiket a második világháború alatt Katinban öltek meg. A történelem drámai módon ismétli magát. mélyen érintett bennünket az orosz reakció, mély megértésről és tiszteletről tanúskodott, köszönjük orosz barátainknak ezt az együttérző gesztust. Úgy hisszük, sőt meg vagyunk róla győződve, hogy segít bennünket eh, ez abban, hogy földrészünket megbékítsük, eh, és a történelmi igazság eh, alapján állva a kölcsönös bizalom és tisztelet elvét kövessük. Európa együtt van, együtt gondolkozik országommal, hazámmal, Lengyelországgal. E nehéz pillanatokban, napokban. Kedves képviselőtársaim! Lengyelországban van egy szokás, mi szerint, hogy felolvassuk az eltávozottak nevét. Azért, hogy emlékünkbe idézzük őket, eh, és hogy eh, ne feledjük őket. Meg szeretném köszönni minnyájuknak az összes honfitársam nevében, hogy itt vannak. Az egész Európai Unió képviseltetve van itt ma a teremben a tagállamok, az intézmények képviselői, és természetesen képviselőtársaink. Ezen felül az Európai Unión kívüli országok nagy követei is jelen vannak. Egységre van szükségünk, és ebből meríthetünk erőt. Mi az Európai Unióban mélyen hiszünk ebben a nagy erőben. Az ilyen napok, mint az elmúlt napok még egyszer élesen emlékünkbe idézték, milyen fontos a támogatás. Kaczyński. Lech Kaczyński a demokratikus ellenzék vezetője és a szolidaritás vezetője, amikor még illegálisan működött. Szabad Lengyelországért küzdött, és a fő ellenőrzési testület vezetője. Korábban az igazságügyi minisztérium élén állt, amit én vezettem, és ezen kívül Varsó főpolgármestere 2005-től kezdődően elnöke a lengyel köztársaságnak. Maria Kaczynska, a lengyel köztársaság elnökének felesége, Richard Kaczorowski, a Lengyel Köztársaság utolsó számüzetésben élő elnöke Londonban élt, majd átadta a lengyel állam jelvényt Lech Valeszának. Anna Valentinovics korábban ellenzéki aktivistaként működött a Gdanszki hajógyárban. Őt elbocsátották, és gyakorlatilag 1980-ban ez váltotta ki a Gdanszki hajógyári sztrájkot, aminek eredményeként a szolidaritás létrejött. Krzysztof Putra, a lengyel alsóház, a Szejm alelnöke, korábban a szenátus alelnöke volt a jog és igazságosság pártja részéről. Krasina Gesicka a jog és igazságosság parlamenti frakciójának elnöke, korábbi regionális fejlesztés ügyi miniszter és korábbi munkaügyi és szociálpolitikai miniszterhelyettes. Semislav Goszewski, a Jog és Igazságosság pártjának alelnöke, korábbi kormányelnök helyettes, illetve a Jog és Igazságosság pártjának parlamenti frakciójának korábbi elnöke. Alexandra Natalisziát, a Jog és Igazságosság pártjának alelnöke, parlamenti képviselő és a Költségvetési Parlamenti Bizottság elnök helyettese. Spigniew Wasserman, a Jog és Igazságoság pártját képviselő parlamenti képviselő, korábban a titkos szolgálatokért felelős miniszter és igazságügyi miniszter helyettes. Janina Fletlinska a Jog és Igazságosság pártjának felsőházi képviselője, az Egészségügyi Bizottság elnök helyettese. Stanislav Zajac, a Jog és Igazságosság pártjának felsőházi képviselője, a Honvédelmi Bizottság elnöke, korábban a Szejm elnök helyettese, jogászként ellenzéki aktivistákat védett politikai perekben 1989 előtt. Kristina Bohenek, a szenátus elnök helyettese, lengyel újságírók által szervezett szociális kampányok kezdeményezője, a polgári platform képviselője. Gzsegos Dolnyák, a Közigazgatási és Belügyi Bizottság elnöke, a polgári platform politikai frakciójának elnökhelyettese, és az előző parlament, európai parlamenti választásokat megelőzően a polgári platform választási kampányának vezetője. Maciej Przazsinski a lengyel közösségért társaság elnöke, korábban az alsóház elnök helyettese, majd a felsőház elnök helyettese, a polgári platform egyik megalakítója Gdanszban. Arkadiusz Surbicki, a polgári platform kétszer megválasztott parlamenti képviselője, a kulturális tárca korábbi miniszterhelyettese. A Gdanszki 1980-as sztrájk során megfogalmazott kérelmek vagy követelések megfogalmazója és a szolidaritás egyik alapítója. Sebastian Carpinyuk, parlamenti képviselő, a polgári platform képviselője, és Kolobzseg városának korábbi alpolgármestere. Jerzy Smajlinski, a Szejm elnök helyettese, korábban hadügyminiszter helyettes. A 2010-es elnökségi választások egyik jelöltje a baloldaliak és demokraták szövetsége részéről Izabella Ruga Novácska, a demokrata baloldali szövetség parlamenti képviselője, korábbi kormányfőhelyettes, korábbi munkaügyi és szociálpolitikai miniszter és kormány megbízott a női nemek közötti esélyegyenlőség kérdésében Jolanta Simánek Teres, a Demokratikus Baloldali Szövetség parlamenti képviselője, a külügyi bizottság elnök helyettese, és Alexander Kwasniewski elnök kabinetjének vezetője volt korábban. Leszek Deptula, két ciklusban parlamenti képviselő a lengyel parasztpárt képviseletében, korábban a Kárpát-aljai tartomány vezetője. Vieslav Voda, parlamenti képviselő, a lengyel parasztpárt képviselője. 1998-ban választották meg először a Közigazgatási és Belügyi Bizottság elnök helyettese, a Közszolgálati Tanács tagja és a PSL tagja. Edward Vojtas, a lengyel parasztpárt parlamenti képviselője két ciklusban Lubelski kormányzója volt, és ő lett volna az Európai Parlament 51. lengyel képviselője, miután a Lisszaboni szerződés hatályba lépett. Vladislav Stasák, az elnök hivatalának vezetője, belügyminiszter volt, Varsó alpolgármestere, és korábban a Független Diák Mozgalomban tevékenykedett. Alexander Stiglo. Alexander Swigla, a Nemzetbiztonsági Iroda vezetője, Marius Hanslik, az elnökségi hivatal minisztere volt. Pavel Vipich, az a Lengyel Köztársaság elnökségi hivatalának minisztere. Stanisław Jerzy Komorowski, nemzetvédelmi miniszterhelyettes, korábban külügyi miniszterhelyettes, illetve nagykövetként szolgált az Egyesült Királyságban, a Holland Királyságban. Andrzej Kramer helyettes külügyminiszter, külügyminiszter helyettes. Tomás Merta kulturális és nemzeti örökség ügyi miniszterhelyettes a Nemzeti Örökség kuratóriumának vezetője. Marius Kazana, a külügyminisztérium diplomáciai protokoll részlegének vezetője. Szobomi Kripek, a Lengyel Nemzeti Bank elnöke, korábban varsói alpolgármester, az ellenzékben töltött be fontos szerepet, illetve az antikommunista dia, diák mozgalom keretében diák sztrájkokat szervezett jó kollégám volt. Janusz Kokhanovski, jogász és állam polgári jogok megbizotja. Piotr Nurovski, a Lengyel Olimpiai Bizottság elnöke, több éven át diplomataként tevékenykedett. Együttérzünk családjával ezekben a nehéz időkben. Andrzej Przewoznik, miniszter 17 éven át, és főtitkárként a küzdelem és mártírság emlékének megőrzésén munkálkodott, sokat tett annak érdekében, hogy a katini mészárlás okait és az ezzel kapcsolatos igaz, valóságot feltárja. És az Európai Parlamentben megrendezett Katini kiállítás egyik megszervezője. Stanislav Mike jogász a küzdelem és mártírság emlékét védő tanács tagja. Dr. János Kurtika a Megemlékezés Nemzeti Intézetének elnöke. János Krupski a háborús veteránok és elnyomott személyek irodájának vezetője, demokratikus ellenzékiként a kommunista időkben aktívan tevékenykedett, és a titkos szolgálatok tagja volt. Joanna Agácska Indecka, jogász, az ügyvédi kamara elnöke. Franciszek Gongor tábornok, vezérkari főnök, a lengyel fegyveres erők vezérkari főnöke. Bronislav Kwiatkowski altábornagy, a fegyveres erők operatív vezetője. Blasik, a tábornagy, a lengyel szárazföldi erők vezetője. Tadeusz Puk, vezérőrnagy, a lengyel szárazföldi erők vezetője. Vodzsimjes Potosinski, vezérőrnagy, a lengyel fegyveres erők speciális alakulatának vezetője. Andrzej Karfeta altengernagy, a lengyel haditengerészet vezetője. Kazimierz Kilarski tandártábornok, a Varsói helyőrség vezetője. Generalmajor Bischof Tadeusz Płoski. Tadeusz Płoski püspök, vezérőrnagy, a lengyel fegyveres erők főkáplánya. Generalmajor Erzbischof Miron Miron Hodakowski, vezérőrnagy, érsek, az ortodox, a lengyel haderő ortodox ö, ö, katonai káplárságának vezetője. Adam Pilch ezredes a lengyel luteránus had, a hadsereg lengyel luteránus főkaplánya. Jan Oszinski, a, a lengyel haderő katolikus főkaplánya. Roman Indzsajcsik a lengyel elnök hivatalának lelkésze. Professzor Páter Richard Rumjenek a Visinski Kardinális Egyetem Varsói Egyetemének rektora. Bronislav Gostomski atya a Katini családok egységének szervezetének képviselője. József Joniec atya, a Parafiáda Egyesület képviselője. Kizláv Kroll atya, a Katini Családok Egyesület képviselője. Andrzej Kvaznyik atya, a Katini Családok Egyesületének képviselője. Edward Duchnowski. Edward Duchnowski a Szibériai Áldozatok Egyesületének elnöke. Andrzej Zarius Komski, a Katyini Családok Egyesületének elnöke. és a Katini családok áldozatai képviseletében Tadeusz Lutoborski, Anna Maria Borowska, Bartosz Borowski,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 Czesław Csivinszki a haza hadseregének világ szervezetének elnöke. Stefan Melek a Katini Bizottság elnöke. Zenona Mamantovic Lójek a Katini Családok Egyesületének társ alapítója. Teresa Walewska Psejokovska, a Kelet Golgotája Alapítvány elnöke. Eva Bonkovska, Mecsislav Smoravinski, Dandár tábornok unokája, akit Katinban öltek meg. Oberstleutnant Zbigniew Zbigniew Demszki a Varsói felkelés veteránja és a Virtuiti Militári a legmagasabb rangú lengyel kitüntetés kormányzója. Stanislav Komonocki tábornok, a Virtuiti Militári kormányzója. Zsenyánya Natusevic Miller, egy szibériai tábor túlélője. Janusz Zakrenski színész. Az államelnöki hivatal munkatársai Katazsina Doracsinska, Alexander Fedorovics. Dariusz Jankowski. Oberst Dr. Wojciech Lubinski. Barbara Maminska. Izabela Tomaszewska. Lieutenant Colonel Jaroslav Jaroslav Locsak Dand e, vezérőrnagy. Captain Darius Darius Mikeloszki, százados, Pavel Jánesek, hadnagy. Piotr Nozek alhadnagy. Arthur Francus felelős tiszt. Pavel Projeski, felelős tiszt. Jazef Suruska. Marek Ulerik. Agnieszka Podrukta Veclavek alfelelős tiszt. Members of the flight crew. A legénység tagjai. Arkadius Protasjuk kapitány. Robert Grüsna őrnagy másodpilóta. Arthur Sientek hadnagy. Andrzej Mihalak zászlós. Natalia Januszku, Barbara Macsajcsik. Justina Munnyuskó. minute of silence. Egy perces néma fölállást kérek.